Colleagues, can I call the meeting to order? Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Mindenki megkapta a napi rendet, egyetértenek ezzel? Köszönöm szépen, a napi rendet elfogadtuk. A következő napi rendi pont a TENTI iránymutatások, a kompromisszumos módosítók megvitatása az előadóval. Itt van Komucakos úr, az előadó. És Ertug úr. Megadom nekik a szót. Ki fog először hozzászólni? Georgios? Akkor Komucakos úré a szó. Köszönöm, Brian. με τους κοιόδης συζητητές. Az árnyék előadókkal négy megbeszélést tartottunk, most általánosan fogom bemutatni a jelenlegi helyzetet. Hol tartunk tehát? Még egy ülést terveztünk be, ez holnap lesz, az árnyék előadók fognak részt venni rajta, és úgy tervezzük, hogy Strasbourgban is lesz még egy találkozónk, és szeretném minden kollégának elmondani, hogyha szükségesnek tartják, hogy legyen egy harmadik találkozó, azt meg lehet tenni, de tiszteletben kell tartanunk a december 18-ai határidőt. Tehát, hogyha kell még egy harmadik találkozó, és ez szükséges, akkor természetesen ezt meg fogjuk szervezni. Most pedig, ami a kompromisszumos módosítókat illeti. 22 ilyen kompromisszumos módosítót nyújtottak be, és ezek 11 különböző cikkhez kapcsolódnak a rendelet tervezeten belül. 11 kompromisszumos javaslatot nyújtottak be a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, és 19 javaslat érkezett a mellékletekkel, illetve a térképekkel kapcsolatban. Összesen tehát körülbelül 50-52 módosító van. Van még néhány nyitva maradt kérdés, és lesznek még további kompromisszumos módosítók, de ebből már nem lesz túl sok. Úgy gondolom, hogy mostanáig eh, már sikerült bizonyos témákat eh, konstruktív szellemben gyakorlatilag kimeríteni. Eh, megbeszéltük azokat a kompromisszumos javaslatokat, amelyek a harmadik cikket illetik. Ennek a témája az európai hozzáadott érték meghatározása. Ezután a határokon átnyúló szekció a harmadik cikkben található, a negyedik cikk, ami a célokról szól, az erőforrás hatékony hálózat az ötödik cikkben, a tizenkettedik cikk, aztán a tizenhatodik cikk harmadik bekezdése, a belföldi vízi utakhoz kapcsolódó berendezésekről szól ez a bekezdés. Ma itt önöknek kiosztottuk a kompromisszumos módosítókat a 17. cikkel kapcsolatban. Folytatnám. A 18-as cikk az infrastruktúra prioritási fejlesztésének kerete, a 25-ös cikk első bekezdése, a tengeri hajózási utak, a 26. cikk második pontja. For the core network. We are still discussing this one. Article 7, uh, uh, 47, Nodes of the Core Network. Article... A 47-es cikk, a 48-as cikk, a kulcsfontosságú hálózati folyosók, aztán a 49-es cikk, ezek definíciója, az 50. cikk, 51. cikk, a kulcsfontosságú hálózati folyosók koordinációja, az 52-es, ezek irányításáról szól, az 54-es, az első bekezdés, a tagállamok beszámolási kötelezettségei, Tehát eh, mindezeket a pontokat már megvitattuk. Ma elküldtük valamennyi kollégának azokat a kompromisszumos javaslatokat, amelyeket a 13, 17-es és 45-ös eh, bekezdéshez, illetve a preambulum eh, bekezdésekhez kapcsolnak, még a 23, 24, 31 és így tovább. Ma tehát ezeket fogjuk megvitatni, és az árnyék előadókkal, illetve bilaterális alapon az érdeklődő kollégákkal is meg fogjuk ezeket vitatni. Ami a kompromisszumos módosítók legnagyobb részét illeti, itt már jó alappal rendelkezünk ahhoz, hogy tovább folytassuk a vitát, és azt hiszem, hogy konszenzusra tudunk majd jutni az egyes árnyék előadók álláspontja között. A legnehezebb kérdés a 13. cikkhez kapcsolódik. Ezek technikai jellegű elemek. A 45-ös cikk is problémát okoz, illetve a 17-es, ami a víziszállításra vonatkozik. Ezek tehát a legnehezebb, legkeményebb diónak tűnő kérdések. Ami pedig az alapvető elemeket illeti például a kötelező jellegű határidőket és az egyes technikai jellegzetességeket, a berendezésekre vonatkozó, illetve módszertani kötelezettségeket, ezt megismétlem, hogy a kollégák többsége azt tűzte ki prioritásként, hogy nemzeti szinten lehessen meghatározni a prioritásokat. Ami pedig a mi erre adott reakciónkat illeti, nos, mi nagyon szigorúan betartjuk a határidőket, és a lehető eh, legtöbb agályra és kérdésre szeretnénk reagálni, ami a kollégák részéről érkezett. Mindazonáltal nem szeretnénk az európai eh, hozzáadott értékből alábadni sem. Ezért vagyunk különösen nehéz helyzetben. Ugyanis eh, bizonyos javaslatokat kénytelenek vagyunk elutasítani. A teljes politikai spektrumról érkeznek ilyen elutasításra kerülő javaslatok. Vannak olyan módosítok, amiket nem tudunk elfogadni különféle érvelések alapján. Ennyit szerettem volna én önöknek elmondani. Természetesen tovább fogjuk folytatni a vitát, és remélem, hogy mélységében tudunk majd vitatkozni erről a témáról, és így jó eredményre jutunk, egy végső konszenzushoz fogunk érkezni, és olyan jogszabályt alkotunk majd, ami jogi szempontból lehetővé teszi majd azt, hogy a trilógus szintjén is a tanács méltó partnerei legyünk a vitában. Itt tartunk tehát jelenleg, és Ertuk kollégám majd bővebben is fog beszélni egyes aspektusokról, mielőtt elkezdenénk a vitát. És különös érdeklődéssel várom az önök hozzászólásait. Köszönöm. Ertug úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen Kumbucákos kollégának, aki bemutatta, hogy milyen, mi az aktuális helyzet. Megpróbáltuk az elmúlt hetekben is az egyeztetést folytatni az árnyék jelentéstevőkkel, és minden más érdeklődést mutató kollégával, hogy kompromisszumra jussunk. Ahogy már említettem, említette a kollégám, három cikkhez sikerült még további kompromisszumokat kidolgozni. Hadd használjam ki az alkalmat arra, hogy egyes fontos cikkekkel kapcsolatban kompromisszumokat kifejtsem annak érdekében, hogy világosá váljon a kollégák számára, hogy miről van szó. Ami a TNT prioritásokat illeti, a 4-es és a 10-es cikk, itt megállapítottuk, hogy van, átvettünk egy bizonyos struktúrát, illetve az egésznek bizonyos struktúrát adtunk a megfelelő célokkal, kohézió, fenntarthatóság, felhasználó barátság, stb. Nagyon sok módosító javaslat született erre a két cikkre vonatkozóan, ezért dolgoztunk ezen külön és kompromisszumos javaslatokat dolgoztunk ki, amelyeket Komocákos kollega már kifejtett, és eddig ezek támogatást élveznek. További kompromisszumos javaslat technikai specifikációk a vasúti közlekedésben, a 12-es cikk, 13-as és a 45-ös. Ebben is nagyon sok, erre is nagyon sok javaslatot kaptunk, módosító javaslatot. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy azzal, amit megfogalmazunk, a koherenciát ne veszítsük el, következetes maradjon az európai vasúti törvényhozás, és a Connecting Europe Facility eszköz is használható maradjon. Emellett megpróbáltuk biztosítani azt, hogy az úgynevezett elszigetelt hálózatokat is vegyük figyelembe, mert hát egyes kollégáink számára ez különösen fontos volt. Itt még egy kis finom hangolásra lesz szükség, és az elszigetelt hálózatokat még egy kicsit részletesebben be kell mutatni, mert nem mindenki számára jelenti ugyanazt ez a fogalom. Különböző kollégák különbözőképpen értelmezik ezt a fogalmat, úgyhogy ezért kellett egy kis finomítást folytatni még, de az alapszándék ez világos. És végül, de nem utolsó sorban, rengeteget ö, dolgoztunk a 17-es cikken a belvízi hajózás témában. Itt is sikerült jó kompromisszumra jutni. Mi volt a szándékunk? Az volt a szándékunk, hogy biztosítsuk azt, hogy a megfogalmazásunkkal ne hozzunk további ö, újabb környezetvédelmi szabályozást, olyanokat, amelyek esetleg nem összeegyeztethetők a meglévő tör, törvényekkel. Ezért eh, a már meglévő multilaterális nyilatkozatokra nyúltunk vissza, és eh, az ezekben, ezek által tartalmazott megfogalmazásokat egy az egyben átvettük. Eh, ahogyha a kompromisszumos javaslatot elolvasták, akkor a belföldi hajózással kapcsolatos közös együttes nyilatkozatot vettük alapul, Belapészben volt egy TEN koordinátori ülés az Európai Bizottsággal, a Dunamenti országokkal és a három Duna bizottsággal sikerült egyeztetni, és azt hiszem, hogy ez kiváló alap. Az eddig, eddig mindenki elfogadta ezt. Természetesen különös tekintettel a kollégák módosító javaslatait vettem figyelembe, Eh, amely javaslatok az úgynevezett Good Navigation Statusra vonatkoznak. Itt is megpróbáltunk, eh, megpróbáltuk a kompromisszumba felvenni ennek a eh, legfontosabb elemeit, és ahogy a Duna miniszterek, Duna országok minisztereinek az ülésén megállapodtunk, a legfontosabb elemeket ide felvettük, a 13 per, 17 per 3 per BA-ról beszélek. Ezek voltak a legproblémásabb cikkek. A kompromisszumos javaslatok, amelyeket megígértünk, ezeket most be is nyújtottuk, és várjuk a vitát, és továbbra is rendelkezésre állunk a kérdések megválaszolásához. Ami az ütemtervet illeti, holnap lesz a következő árnyék jelentéstevői ülés, és aztán december 12-én lesz még egy ülés az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy sikerül majd aztán december 18-ára egy jó anyagot kidolgozni, amely ilyet a kollégák többsége támogatni tud. Addig azonban Örülnénk a, a további vitáknak és véleménynyilvánításnak, és várjuk a kollégák hozzászólását. Köszönöm szépen, Ertug. A hozzászólók listáján van Bilbao Kramer, Mr. Perker, Mr. Bradbourne, Mrs. Ayala, Mr. Dibaka, Mr. Savarama, Mr. De Grandes. Is anybody else? Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Novászony. Lichtenberger asszony. Mr. Kuhn, Mr. Ugyas and Mr. Benyon. So you have about 10 seconds each. Yes, one, two. Körülbelül mindenkinek 10 másodpercet tudok adni. Ugyanis nagyon sokan, 12-en eh, szeretnének hozzászólni. Na jó, hát viccet félretéve két percet tudok adni hozzászólónként. Bilbao asszony következik. Gracias, presidente. Y Köszönöm, elnök úr. És próbálom tartani ezt a kétperces időtartamot. Az előadókkal közösen nagyon megfeszített munkát végeztünk, és az ALDE frakció részéről teljes mértékben felsorakozunk emögé a munka mögé, és néhány kompromisszumot is tudunk támogatni. Mi azt a módszertant védjük, amit a bizottság már alkalmazott. Szeretnénk mi is betartani a határidőket, és ezen kívül az európai hozzáadott érték koncepcióját is szeretük volna egy kicsit erősíteni, illetve a határon átnyúló jelenségeket tennénk prioritásra, és az irányítás számunkra is prioritás, különösen regionális szinten. Azt gondoljuk, hogy valamennyi szinten szükség van az erőfeszítések összehangolására. Azt gondoljuk, hogy a mostanáig megvitatott és benyújtott eh, kompromisszumok eh, a mi elképzeléseinkkel megegyeznek. Vannak még eh, olyan kompromisszumok, amiket szeretnénk mélységében megvizsgálni, de alapvetően pozitív a véleményünk. A módszertant, a határidőket meg kell őrizni, tehát ezt a kezdeményezést a már sok dokumentumban lefektetett határidőkön belül jóvá kell hagyni. Ami pedig a folyami hajóutakat illeti, szeretném megkérdezni az előadót, hogy van-e már véleménye a nemzeti szintű szabályozásokról. És ennyi fért bele körülbelül ebbe a két percbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Krámer úr. Köszönöm én is természetesen elsősorban a koordinátoroknak a munkát. Általában probléma a kiépítés és az újjáépítés, az új építés. Nagyon jó lenne, hogyha a gazdasági ökológiai kritériumokat ellenőriznénk, ehhez tudjuk, hogy az árak nem stimelnek. Általában abból lehet kiindulni, hogy kétszer annyi költség és kétszer annyi időráfordítás lesz, de nincs időnk ahhoz, hogy az éghajlatot megvá- meg a klímát megvédjük, éppen ezért sokkal gyorsabban, kevesebb pénzzel nagyobb célokat kell elérni. A határon átnyúlás kérdésével egyetértek, nem lehet természetesen az, hogy különböző dokumentumokban különböző kritériumokat alkalmazzunk. A hiányzó kapcsok, a prioritás valóban az fontos, útjára kell tudni indítani a fordításban, a felszerelést használnak a a fenyegetéssel szemben, úgyhogy úgy gondolom, hogyha ezt talán érdemes ennek ki, ö, ö, kiváltani vagy kiavítani, hiszen ez így nem elfogadható. Mi van azonban akkor a következő 56 nappal a hajózással, a sínekkel, illetve a vasúttal kapcsolatban? amíg a Duna hajózható olyan formában, amíg mi azt elképzeljük, nem hiszem, hogy valamikor is megvalósulnának ezek a tervek, hiszen ez a fajta intermodalitás túl költséges, nehezen megvalósítható lenne. Ami hiányzik, az a fehér könyves cél, hogy 20%-ot a közutiból 2020-ig áthelyezzünk. Tehát a CS-ben benne van nemzeti jegyek és nemzeti egoisták több ezer módosító is ezt mutatja. Nyilvánvaló európai vasúti térhez ehhez nincs köze, egészen határozottan fegyelmezni kell magunkat, és csak a határon átnyúló részekre figyelni. Az utolsó dolog a választói útvonalak még hivány, hiányoznak, 70 ezer kilométer folyosó útvonal, ami a kiinduló ponton is szerepent játszik. Szavaritól is hallottuk, hogy a második Dunahíd Bulgária-Románia között a Dunai kerékpárút miatt, és egy sor dolog egyéb miatt is fontos, ezt koordináltan kell tudnunk felvenni, mert ha nem így járunk el, akkor egy csomó minden elvész. A Szavariával biztos vagyok abban, hogy sikerül neki majd a tárgyaló partnereit meggyőzni erről, úgyhogy jó lenne, hogyha az euróválasztói útvonalakat megtartanánk. Szeretnék kiállni továbbá amellett, mert hiszen ez nem csak a zöldek dolga, hanem általában véve fontosnak tartjuk ezt, hogy bekerüljön a szövegbe. Köszönöm. Két perce, Alkadráj úr, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. A két raportőrnek szeretném először is megköszönni, hogy olyan türelemmel próbálják a kompromisszumokat megfogalmazni. Két dolgot kombinálni nyilvánvalóan nehéz. Az első cél az egyértelműen az, hogy tartsuk a megállapodott módszertanhoz a bizottsággal együtt, másrészt pedig, hogy amilyen gyorsan lehet, minél több kollégát sikerüljön konstruktív javaslatokkal segítségül hívni, nagyon jó úton haladnak, és tudom, hogy a kollégák még nem teljesen elégedettek ezzel a szövegezéssel, hogyha azonban egy kicsit um, nagyobb madártávlatból nézzük, akkor látszik, hogy nagyon jó ez a csomag. Nyilván van egy sor kérdés, ezekről beszélni kell, nagyon jónak is tartom. A belvízi hajózásról az előadók úgy gondolom nagyon jó javaslatot tesznek az ágazat különleges vonásait figyelembe véve, a környezet szempontjait figyelembe véve fogalmazták ezeket meg. Ha a jövő héten ilyen formában tudunk tovább dolgozni, akkor december 18-án biztos, hogy szavazásra kerülhet sor és egy nagyon jó javaslatot szavazhat meg a parlament akkor, amelyel az európai közlekedési hálózatok és, több, és, a, és a központjában a többletértékkel tudunk tenni. Köszönöm szépen, Parker úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm elsősorban a két előadónak, hiszen nagyon hozzáértő és kooperatív volt az eljárásuk. Egy dolgot szeretnék kiemelni az ötös cikkel kapcsolatos kompromisszum. Itt ugye arról van szó, hogy a tervezésnél, építésnél a polgárok elfogadottságát is be kell hívni, be kellene, be kell vonni, a tagállamoktól elvárják, hogy a tervezés során különösen, akkor, különösen a helyi adottságokat az útvonalvezetés, az építés módja figyelembe vegyék. Ennek következménye, hogy a tagállamoknak, ha ezt figyelembe kell venni, akkor alternatív javaslatok is születhetnek a részletekre vonatkozóan a végrehajtás során. Ez szakaszok megvalósításánál. Ez rendkívül érzékeny terület, és Különösen akkor, hogyha a turizmus kiemelt területeire, a sűrűn lakott területekre vagy hegyvidéki régiókra gondolunk. A 275-ös módosító általában próbálja ezt a problémát érinteni, ami a kompromisszumban is sajnos benne van. Én azonban arra sürgetnék mindenkit, hogy a második részét ennek a módosítónak, amely azt mondja ki, hogy a tagállamok, ha szükségek, ha szükséges, akkor az elterelő úton vonalakat, vagy egyéb építésre vonatkozó javaslatokat kell, hogy tegyenek. Ezt vegyék fel a kompromisszumos javaslatba, hiszen ez az első résznek a logikus következménye, és csak így, pont, így pontosítja a gondolatkört, és kevesebb ellenmozgást generál az állampolgárok részéről. Ezért kérem, hogy vegyük fel ebbe a módosítóba ezt a második részt is, nem csak az első részt. Brad Bonas úr. Szépen elnök úr. Köszönöm elnök úr, illetve mindig Mr. Kramer úr után kapok szót. De még van két percem. Ezt ígérte az elnök úr. Néhány dologra hadd utaljak. Eltug úr hozzászólásával kapcsolatban. Hogyan lehet a TENC program szövegét és a módosítások szövegét összehangolni a Connecting Europe eszközzel. Én elolvastam ezeket a módosító javaslatokat, én értem Ertug úr hozzászólását azzal kapcsolatban, hogy próbálja ezeket harmonizálni, de nem igazán látom a konkrét linkeket ezek között. Azt hiszem, hogy talán többet kellene még azzal is foglalkozni, hogy hogyan tudjuk elérni ezt a kapcsolatot, annál is inkább, mert további költségvetési megszorításokra várhatunk, számíthatunk. Van Rompuy úr hozzászólását is se felejtsük el a költségvetéssel kapcsolatban, úgyhogy szinte biztosak lehetünk abba, hogy hogy realista megközelítést kell választani. Ami magukat a kompromisszumokat illeti, számos kompromisszum jó, de mégis van itt egy tendencia. Elnök úr nyilván tudja, én voltam az, a jelentéstevője a korábbi TENC programnak, számos kompromisszum úgy tűnik, hogy össze összemossa a dolgokat, holott nagyon óvatosnak kell lenni, nem szabad minden gondolatot összemosni, és kifejezetten széles megfogalmazásokat tartalmaz a, a kompromisszum. Ezeket a különböző programokat végre kell ugye hajtani, és figyelembe kell vennünk a költségvetési megszorításokat is, és különösen örülök azoknak a meg, megjegyzéseknek, amelyek az európai hozzáadott értéket említik, de azt gondolom, hogy nagyon könnyen használjuk ezeket a, ezt a fogalmat, és nem igazán koncentrálunk arra, hogy mit jelent ez. Pedig ezzel foglalkozni kellene a hozzáadott érték kifejezést használhatjuk, de gyakran ez egy helyettesítő projekt, nem pedig a hozzáadott érték projekt, amiről itt beszélünk. Úgy látom, elnök úr, hogy nagyon sok módosító javaslat született a függelékekkel kapcsolatban. Óvatosak, legyünk óvatosak. Én, én órákat agonizáltam ezen évekkel ezelőtt. Azt javaslom a kollégáknak, hogy hogy ne, ne fogjanak ebbe bele. Mindig, amikor a függeléket módosítani akarják, tulajdonképpen külön prioritások merülnek fel, az egyik prioritást helyettesíteni akarják egy másikkal, és ez vége láthatatlan egyeztetéseket kezd nagyon óvatosak legyünk a függelék módosításával kapcsolatban. Egyszerűen azért mondom ezt, mert nem tartom realisztikusnak. Köszönöm szépen, Bedborn úr. Nagyon, nagyon nagy vonalú voltam önnel. Látom, hogy Bilbao asszony mérgesen néz rám, és szeretne visszakapni az idejéből. Tepákar úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm én is az előadónak és az árnyék előadóknak a munkáját. Az a SZEF elnékelőadóként nagyon fontosnak tartom az, hogy szoros legyen az együttműködés a között, amiről itt a tent beszélünk, és amit a Connecting Europe eszközével kapcsolatban tárgyalunk. Reálisnak kell tartani a, javaslat, a javaslatokat és a célkitűzéseket. Nem, tehát a kompromisszumokra nem tudok mind kitérni, egyetlen egy módosítót szeretnék kiemelni, mégpedig a mellékletben a belvízi hajózásról. A két előadó nagyon pozitívan áll hozzá, és egy listát szeretnének felvenni a, annak érdekében, hogy egyértelművé legyen a különböző kikötőknek a, a mm, neve is, a létszáma, a sorozata, és talán nem érdektelen azt is megjegyezni, hogyha ezt most egy külön módosítóba felvennénk. A 17-es cikk 3A és a 32-es cikkek is fontosak, hiszen ezek a jelenlegi környezeti törvényalkotásnak megfelelő, javasla, meg, megfelelő pontok, de mégis úgy gondolom, hogy megfelelő kiigazításokra azért a jövőben még szükség lesz. Egy általános megjegyzésem lenne az előttem szólókkal kapcsolatban. Mint hogyha hajlanánk arra, hogy kivételekkel tűzdeljük tele a szöveget, nem csak műszaki, technikai jellegekkel, hanem nemzeti specifikumokkal is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne túl sok nemzeti értéket próbáljuk most európai többletértékkel felvál, az európai többletértéket nemzeti érdekekkel ne próbáljuk meg felváltani. Köszönöm szépen, Bákás úr. Egy perc, 59 másodperc, fantasztikus, fantasztikus. Ajala asszony. Két percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a két előadónak az elvégzett munkáért, és igen részletesen megtárgyalták a kompromisszumos javaslatokat is. Különösen szeretném a hálámat kifejezni az 57-es cikkben szereplő felülvizsgálati klauzulára vonatkozó javaslatért, amelyben azok az előzeteső prioritásnak minősülő projektek szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban erre a felülvizsgálatra szükség lehet. Tehát ezek különösen kedvemre valóak. Én szeretném megkérdezni tőlük ugyanakkor, hogy miért nem vették figyelembe az interoperabilitás definícióját. Ez szerintem érdekes, vizsgálatra érdemes téma lenne. Ami pedig a mellékleteket illeti, ezeket nem tudom elfogadni, de remélem, hogy még itt történnek változások. Nyilvánvalóan elfeledkeztek azokról a módosítókról, melyeket ezzel kapcsolatban benyújtottak, de biztos vagyok benne, hogy itt még néhány aspektus fel fog merülni. Például a belépési adó vagy más nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések. Az első melléklettel kapcsolatos kompromisszumot illetően azt látom, hogy van itt egy autópálya, amit szeretnének betenni a Core Networkbe, a kulcsfontosságú hálózatba. Szeretném tudni, hogy milyen módszer alapján került be ebbe a gyakorlatba egy autópálya szakasz. Csak szeretném megérteni, hiszen eh, bizonyára sokan szeretnének autópályákat eh, bevonni ebbe a rendszerbe, és ez mostanáig nem történt meg, ezért érdemes lenne ezt megvizsgálni. És végül szeretném tudni, hogy a módosítók eh, esetében miért történik ez úgy, hogy néha kérnek oldalszámot, néha pedig nem. Ezt szeretném volna megkérdezni. Köszönjük, Lichtenberger asszony, két perc, kérem tartsa be az időkorlátot. Köszönöm szépen. Általánosságban véve szeretnék utalni a következőre. Tavaly a transzeurópai hálózatokról született egy jelentést, én készítettem, nagy többséggel elfogadtuk. Ami a szándékot illeti, az szerepelt abban, hogy koncentráljunk a lényegre, javítsuk az összeköttetést, a csomópontokból kiindulóan ebből túl sokat nem sikerült megtartani. Csak néhány példát szeretnék említeni. Már akkor is, és most is beszéltünk a betápláló hálózatokról. Ugye hogyha olyan nagy projektek vannak, amelyek az eszközök kétharmadát, kétharmadát amúgy is igénybe veszik. A német újságban azt olvastam, hogy Münchenből Zürichbe irányuló útvonal csak 2013-ban lesz villamosítva, akkor felteszem a kérdést, hogy egyáltalán miről beszélünk itt? Azt szeretném kérni, ez nagyon fontos, hogy gondolkodjunk végig, e, gondoljuk végig azt, hogy mennyire érdemes a sivatagban katedrálisokat építeni. Sokkal fontosabb a csomópontokat megközelítő utakat kiépíteni. E, svájci alagutak felé vezető utak egyszerűen nincs, ne, nem léteznek, nem léteznek, egyszerűen nem lehet kihasználni bizonyos útvonalakat, mert ezeket az útvonalakat nem lehet megközelíteni. Még egyszer hadd mondjam, hogy semmi értelme katedrálist építeni a sivatagban még egy dolgot az Eurovelóról hadd mondjak. Ez turisztikai szempontból ugyanolyan fontos, mint a Heraklioni öm, repülőtér, ezért kérdezem, hogy miért van az egyik projekt benne a programban, a másikban pedig nincs. Köszönöm szépen, Szemáva az úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ertug úrra reagálnék. Igaza van szerintem, teljesen világosan kell fogalmaznunk, ami a technikai specifikációkat illeti. A 13-as cikkben szerepel a magyarázat arra, hogy mit jelentnek az elszigetelt hálózatok, ami a 45-ös cikket illeti azonban, ha csak nincs benne minden a preambulum bekezdésben, akkor egy kicsit aggódom, amiatt, hogy a 2.8-as bekezdés a vasúti struktúra az elszigetelt hálózatokkal kapcsolatban nem ugyanazt jelenti, úgyhogy itt ezt tisztázni kellene. Köszönöm szépen, elnök úr, kérem, adományozza valakinek az egy percemet. Köszönöm szépen, annyira sok idő marad a végén, mondja az elnök. Dick Randes képviselő következik két percben. Sí, gracias, presidente. Lo voy a hacer telegráficamente. Köszönöm, elnök úr. Távirati stílusban fogok fogalmazni, hogy ne ismételjem a már elhangzottakat. nem osztom Bilbao kolléga véleményét a módszertannal kapcsolatban. Aztán szeretnék közös, köszönetet mondani az előadóknak, tudom, hogy ez egy nehéz munka. És kellő érzékenységgel és rugalmassággal álltak hozzá ehhez a témához. Végül pedig sajnálattal látom, hogy az a munka, amit értékesnek és fontosnak tartok, úgy folyjon, hogy a végeredménnyel elégedetek legyünk. Köszönjük, Digrendez. Szalova asszony, két perc kérem. poznámky ke třem Nagyon röviden. Három olyan dolgot szeretnék megemlíteni, ami egy-egy módosítóhoz kapcsolódik. Először is köszönetet mondanék az árnyék előadóknak a kompromisszumos módosítókon elvégzett munkájukért. És különösen a 3.e kompromisszummal kapcsolatban mondanék köszönetet, ami az európai hozzáadott érték kérdését tárgyalja. Ez valóban egy nagyon jelentős téma. És még a 17. cikkre vonatkozó kompromisszumot említeném. Itt fontosnak tartom az árnyék előadók által tett erőfeszítést, de azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kéne a jelenleg érvényben lévő jogszabályokhoz. A sokféleséget meg kellene védeni, és nem lenne szabad, hogy szubjektív értékelésnek tegyük ki ezeket, ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. Az 57-es cikkre vonatkozó kompromisszummal kapcsolatban azt gondolom, hogy be fogok még nyújtani egy módosítót elfogadhatóbb szövegezéssel, úgy, hogy a határokon átnyúló projekteket is magában foglalhassa, amelyek az eredeti 2010-es TENTI határozatban szerepeltek. Következő kolléga. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is. Mindegyiküknek, akik kiváló munkát végeztek, és igen logikusan nyomon követhető döntéseket hoztak. A, tenzekkel a tenekkel kapcsolatban a korábbi e, szisztematizálás során egy plusz minőséget adtunk. Most egy e, csomópontokkal rendelkező hálózatot sikerült kialakítani. Az alaphálózatnak és az alapkikötőknek a választéka, az összetétele nagyon fontos. A határon átkelés az egy egyértelmű többlet érték. Hogyha E, a, egy útvonalat akarok kialakítani, akkor először is e, a térség közti távolságokat e, kell, hogy átidaljam. Ez egyértelmű. A vízakadályokat, hogyha megnézem a térképet, akkor a hegyeket, az Alpok, az alagútjaival, a Brenner 2-vel, de párhuzamosan ezzel nyilvánvalóan figyelni kell arra is, hogy ne terheljük túl a jövőben sem a területet a jövő 10 évben 20%-kal több áruforgalom lesz, de 20% CO2-t akarunk megtakarítani. A zajterhelés is azonban kritérium lesz, és ez is erről sem szabad megfelelkezni. Nem csak Genova Rotterdam az, amivel számolnunk kell, eh, ennek, a, ennek kell az európai prosperitáshoz hozzájárulni, hanem az adriai kikötőgég Skandináviába is lehetőséget kell biztosítani, Rostokon, Hamburgon át, vagy Dancigon keresztül. Ezek a dolgok is döntő szerepet kell, hogy kapjanak a tengeri autópályák, köszönöm szépen, ez is nagyon fontos és úgy gondolom, hogy fontos emellett a teljesítőképes hálózat. Ami hiányzik, az a források. Ez viszont elég fontos akkor, amikor a miniszterelnökök költségvetési tárgyalásait figyeljük. Köszönöm. Látom, Paisis asszony szeretne már régóta szót kérni, de Ögyiász úr először, aki szót kap. E Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, az árnyék előadóknak, Bilbao kollégának különösen, hiszen óriási lelkesedéssel vettek részt a munkában. Kiegyensúlyozott javaslat született. A módosítók úgy gondolom megfelelően kerültek be, a módszertant figyelembe véve nem volt egyszerű, azzal együtt persze, hogy mindenki szerette volna, hogy minden régiót, minden infrastruktúrát bevettek volna. De hát világosan látható az is, hogy csak az általános érdekek azok, amelyeket ilyen javaslatokban szem előtt lehetett tartani. De komplexek ezek a javaslatok, ezt kiemelném, és elégedettek lehetünk hiszen a módosító javaslatokkal együtt sikerült egy teljesen átfogó, komplex rendszert kidolgozni. Sok minden javult is a szövegben, hiszen az egész most, mint hogyha a nagyobb közé is kapcsolódó rendszert, rendszere irányulra Krétáról kiindulva a szigeteket és kikötőket is figyelembe vették. Szóval teljesen elégedett vagyok, és támogatni fogom a javaslatot. Benjen. Köszönöm szépen, Benyán úr, két percben. Take that long. Um, firstly, uh, Nem is fog ez olyan sokáig tartani. Először is a 10 méteres biztonsági zónával szeretnék ezzel kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy nem tudom, hogy honnan kell pontosan mérni ezt a 10 métert, de lehet, hogy ezhez az én technikai tudásom hiányzik. A, ami pedig a működési nehézségeket illeti, ezt se tudom pontosan, hogy mit jelent. Ezt a kérdést most itt hagyom a levegőben, de próbálok ezzel kapcsolatban több információt gyűjteni. A második megjegyzésem a TMS-re vonatkozna. Ezzel kapcsolatban teljes mértékben támogatom ezek alkalmazását, és úgy gondolom, hogy rugalmasságra lenne szükség a nemzeti programok tekintetében. Ameddig ezek a programok észszerűen működnek, Tehát, hogyha van egy ilyen nemzeti szintű program, akkor azt jelentősen meg kell változtatni annak érdekében, hogy az alapelveknek megfeleljen. harmadszor pedig szövegezési problémám van a 49-es cikkben. Itt azt mondják, hogy a sínek nyomtávát a kulcsfontosságú hálózat folyosóihoz kellene hozzáigazítani. Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogyha ha a megfelelő helyen kezdődik és végződik ez a folyosó, de a, az ideális útvonalhoz képes 10 kilométerre eltér, akkor ezt a vonalat újra kell építeni? Hogyha ezt szó szerint értelmezzük, akkor nagyon sok beruházást dobnánk ki az ablakon. Jelen formájában ez a dokumentum úgy néz ki, hogy néhány elég ostobának tűnő kiigazításokat javasol, amikre valójában nincs is szükség. Legalábbis számomra ez így tűnik. Szeretném, hogyha ezt a javaslatot úgy alakítanánk át, hogy legalább észszerűen hangozzon. Köszönjük. A vasúttal kapcsolatos kérdést válaszolnám meg, mivel ebben vagyok szakértő. Ez a vonat és a, annak az oldala közötti távolságot jelenti, tehát hogyha két vonat szembe jön, akkor ne ütközzenek össze. És a saját nevemben szeretnék röviden köszönetet mondani a társelőadóknak. Folyamatosan beszámoltak nekem a haladásról, és köszönöm az árnyék előadónak is a befektetett munkát. Tudom, hogy lesz még néhány ülés, már szerepelnek is ezek a napirenden, még mielőtt szavaznánk és így egy kezelhető szavazólistát tudunk majd létrehozni. Nekem a rémálmom egy kezelhetetlen szavazólista. Bradburn úrnak nagyon is igaza volt, és mások is helyesen jegyezték meg. Emlékszem a 90-es évek elén az első tenté szavazásra. Olyan volt, mint egy karácsonyi kívánságlista mindenki számára olyan volt, mint egy karácsonyi kívánságlista. És itt is fennáll ez a veszély? Igen, fennáll. És ezért el kell kerülnünk azt, hogy ez ismét bekövetkezzen, és ehhez szükségem van az önök segítségére. Ismerjük ennek a módszertanát, és ezt kell követnünk az eladó, előadó pedig készségesnek mutatkozik majd abban a tekintetben, hogyha ez belefér, akkor beemelje a módosítókat a szövegbe, hogyha pedig nem, akkor ne tegye ezt meg. Arra szeretném csak megkérni önöket, hogy segítsenek nekem ebben. Elfejtettem, hogy Bilbao asszony árnyék előadó, és túl korán intettem őt le, ezért most adok neki még egy percet, hogy befejezze a hozzászólását. Elnök úr, nem az idő a lényeg, hanem az, hogy mit mond az ember ebben az egy percben. Luis de Grandes úr hozzászólása után szeretnék csak reagálni, hogy legalább a mi frakciónk részéről négy ülésen keresztül dolgoztunk a hozzáadott értéken, a, a metodológián, az európai szintű új közös irányításon, és a kötelességeken, vagy legalább azon, hogy a határidőket mindenkinek be kelljen tartania. És ez a két perc nem volt elég, hogy bemutassak minden kompromisszumot és minden eredményt, amit elértünk ez alatt. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm. Köszönjük, Degrandes úr. Szeretném még hozzászólni? Szeretne még reagálni erre? Rendben, köszönöm. Igen, Köszönöm szépen Bilbao asszonynak, nem fogok most összevitatkozni vele. És csak azt szeretném mondani, hogy ez volt a legalkalmasabb módja a munkánknak. Azt hiszem, ez egy spanyol közmondás lehetett, úgyhogy most kaphatna akár két percet arra is, hogy ezt elmagyarázza, mert a tolmácsolásban nem jött ez át igazán legközelebb angol közmondásokat fogok mondani, és akkor aztán igazán bajban lesznek a tolmácsok, tehát ettől inkább mégiscsak tartózkodnék. 30 másodpercet adnék a bizottságnak. Csak vigyázzunk el arra, hogy elnök úr ne szokjon ehhez hozzá. Minden esetre nagyon rövid leszek, köszönöm szépen az előadóknak az elvégzett munkát, és megerősíteném, hogy a bizottság továbbra is rendelkezésükre áll, hogyha további technikai jellegű munkát szeretnének végezni tehát a következő üléseken is lesz majd erre lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, Paki úr! Az előadók, először Kumucakos úr kíván válaszolni? Köszönöm, elnök úr! Először is a következőket szeretném elmondani. A kompromisszumos javaslatok pontosan annak tekintendők, amit a nevük is sugal, tehát ezek kompromisszumok. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek száz százalékig a megelégedésére szolgálnak. Hogyha erről lenne szó, akkor nem kompromisszumnak neveznék őket. Ennek a szakbizottságnak a keretein belül dolgoztunk mindazokon a pontokon, amelyeken már sikerült döntést hozni. És ennek a szövegnek az esetében is megvizsgáltuk a különféle álláspontokat, mindegyiket figyelembe vettük, és megtettük, ami tőlünk telt, hogy mindenkinek az aggájait, a legitim kételjeit figyelembe vegyük. De természetesen mindezt annak a módszert, annak a keretein belül kellett megtennünk, amit általában követünk. A százszerzalékos megelégedés azt jelentené, hogy mi nem végeztük jól a munkánkat előadóként. A bicikli utak kérdése abban áll, hogy a kerékpár egyre népszerűbb közlekedési eszköz, és ez egyetlen frakciónak sem a kizárólagos területe. A kerékpár tehát egy olyan közlekedési eszköz, ami a szabadidő eltöltésének is egy eszköze, és a sporthoz is hozzájárul és csak másodlagos értelemben járul hozzá valójában a közlekedési eszközök köréhez. Valamennyi német kollégámat meghívnám, hogy jöjjenek el Héraklionba, és nézzék meg, hogy a repülőtér környékén hogy lehet ott kerékpárral közlekedni. Ami pedig a hálózatot illeti, tehát a kerékpárút hálózatot. Figyelembe vettük azt, hogy a hálózat szintjén a biztonsági eh, berendezéseket eh, javítani kell. Például a utal felszerelt eh, kereszteződésekre gondolok. Azt hiszem, mindenki érti, hogy nagyon nehéz teljes térképeket átrajzolni azért, hogy erre transeurópai bicikli hálózatokat is felrajzoljunk. Ez nem azért van, mert a kerékpár ne lenne közlekedési eszköz, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez már sokkal, de sokkal messzebbre vezetne, mint a jelen szöveg hatája és hatásköre. És ez kapcsolódik a finanszírozáshoz is. Ha mindenki egyetért abban, hogy azt mondjuk, hogy korlátozott finanszírozással van dolgunk, akkor esetleg érdekesnek tartanám, hogy perspektívákat is felvonultassunk a dokumentumunkban, amit persze nem tudnánk majd finanszírozni. Jó hiszeműen arra kell törekednünk, hogy olyan jogszabályt alkossunk, ami csak a kerékpárutakat fogja majd tárgyalni, és amint ez a szöveg megszületik, akkor lehet majd ambiciózusabb célokat kitűzni. A transeurópai hálózatok felülvizsgálatát már előirányoztuk. Az iránymutatások következtetéseit illetően ezeket még meg lehet vitatni újra, de ebben a szakaszban nem gondolhatunk arra, hogy a hálózatnak részei lehessenek a kerékpárutak is. Ami pedig a 175-ös módosítót illeti, érdeklődéssel hallgattam az erre vonatkozó javaslatot és vannak olyan apró módosítások, amiket be lehet még vezetni azért, hogy az ön aggájait is meg tudjuk nyugtatni. Ami a 275-ös módosító második részét illeti, nem lehet pontosan ugyan ebben a formában bemenni a javaslatot, de talán tudunk megoldást találni. Bradborn úr logikáját illetően pedig azt mondanám, hogy a célkitűzéseinket szem előtt kell tartani olyan vitákat tartottunk, melynek során valamennyi témát sikerült nagyon jó hangulatban megvitatni, és a társelőadókkal együtt eljutottunk a kölcsönös segítségnyújtás szintjéig ezzel az igen nehéz kérdéssel kapcsolatban. A fő kérdésekkel kapcsolatban sikerült minden vitát befejezni, ami pedig a másodlagos fontosságú kérdéseket illeti. Most csak azért vagyunk itt, hogy ezeket megvitassuk, és kompromisszumos megoldások irányába próbáljunk elindulni. Ami pedig a, a katalógust illeti, ezt is be kellene emelni a szövegbe egy megvalósítási kódexsel együtt. És ezt lezárhatnánk azzal, hogy megmagyarázzuk, mit jelent itt egy kompromisszumos kifejezés. Azt gondolom, minden kollégának szem előtt kellene tartania azt, hogy itt kompromisszumokról van szó, és így tudnánk kialakítani a lehető legjobb szöveget. A bevezetőmben beszéltem a különböző módosítókról, javaslatokról. Ennek az volt a célja, hogy megmutassam önöknek, hogy milyen széles körben tettünk erőfeszítéseket, már csak néhány nap áll előttünk, és azt gondolom, az önök segítségével egy nagyon jó szöveget tudunk majd elkészíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásaikat. Gyorsan szeretném összefoglalni azt, hogy mi mindenre utaltak, és mit kívánunk ezzel kapcsolatban eh, eh, javasolni. Eh, Parker úr a 75 második részét vetette fel, ezzel kapcsolatban még felveszük a kapcsolatot. De Biker úr a belső kikötőkre utalt, Kamacákos úr erre válaszolt. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondani kell, hogy a célunk az az, hogy világosan fogalmazzunk, annak érdekében, hogy mindenki, aki olyan országokban, mint Hollandiában, vagy Belgiumban, nagyon nehéz felismerni azt, hogy melyek azok a kikötők, amelyek ide tartoznak. Ezért nem csak a belső kikötőket, hanem a, a vasúti terminálokat, illetve a végállomásokat, illetve a repülőtereket is felvettük ebbe. a Szender asszony a közúti közlekedés re utalt, de nem volt teljesen világos számomra, hogy mit mondott, és túlságosan gyorsan is beszélt, úgyhogy majd egyeztetünk bilaterálisan. Ön beszélt a vasúti közlekedésben a interoperabilitásról, ez pont a 12-es, 13-as, 45-ös cikk, erről holnap még egyeztetünk az árnyék jelentéstevőkkel. Azt gondolom, hogy önfelé is majd sikerül kommunikálnunk egy megfelelő eredményt. Ami pedig a függelékeket illeti, a mi mellékletünkben ez csak indikatív lesz, nem szeretnénk bele avatkozni a Connecting Europe eszköz illetékességi körébe. Remélem, hogy ez nem lesz, nem lesz ebből semmi probléma. Lichtenberger asszony említette a nagy csomópontok megközelíthetőségét, Na most eh, az Európai Bizottsággal fogok egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy egyeztessünk konkrétan melyik eh, ilyen megközelítő eh, utakról van szó. Aztán az Euró Velóra utalt a társelőadó. Aztán ezzel kapcsolatban még elhangzott néhány vélemény, a preambulum bekezdéseket és a szöveget is át kell még egyszer nézni. Természetesen a törvény szövegére, rendelet szövegére koncentráltunk eddig, szerettünk volna gyorsan előrelépni, azonban még a, az egyeztetés során ki fogunk térni a preambulum bekezdésekre. Vernyon úr beszélt a a teher szállítási folyosók és a kulcsfontosságú folyosó koordinációjáról, hát erről még egyezt, szinkronizálásáról, erről még egyeztetni fogunk, és megfogalmazzuk, kifejtjük ezt a témát. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Simpson kollégának, aki még egyszer említette ezt a témát, és elnézést kérek mindenkitől. Elnézést hogy nem tudunk regionális, illetve nemzeti kívánságlistát csinálni ebből a jelentésből. Tudom, hogy nagyon nagy a kísértés ezzel kapcsolatban, de már eddig is nagyon rugalmasak voltunk, amit, amit lehetett, azt igyekeztünk megvalósítani, azonban a célt úgy kell meghatározni, hogy európai jogszabályról van itt szó, és ez ez, ez az orientációs pont, és Simpson úrnak mondom, eh, az elnök úrnak mondom, hogy nem fogunk kívánságlistát csinálni ebből. De persze az elkövetkezendő két hétben rendelkezésre állunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ertug eh, úr. Well, can you talk, talk to each other? Talk to each other. Beszéljük meg egymás közt, mondja az elnök. Nem halljuk sajnos Ayala Sender asszonyt, mert nem kapcsolta be a mikrofonját. Elnök, ez mindig nagyon fontos, amit a képviselők mondanak. 18-án eh, szavaz a Trump Bizottság, és a januári plenárisra terveztük ezt a eh, jelentésről való szavazást. Ez eh, indikatív egyelőre. Köszönöm mindenkinek, köszönöm az jelentéstevőknek, a jelentéstevőknek, hogy hogy átnavigáltak bennünket ezen a témán, és igyekeztek értelmet adni ennek a rengeteg pontnak. A következő napi rendi pont 2011-es mentesítés, általános költségvetés, hármas szakasz. Dura asszony, Izabel, tessék, öné a szó. Sí, monsieur le président. Uh, Isabel, before you start, okay. if people are leaving, can they leave quietly? And if there are... Kérem, mindenki eh, csendben eh, hagyja el a termet, aki el akarja hagyni, és akinek megbeszélni valója van, az pedig kint tegye ezt. Thank you, Chairman. I, I don't want to delay this uh, debate. Ügyrendi pont. Elnézést, elnök úr, nem akartam uh, uh, túl sok időt igénybe venni. Az Európai Bizottsági ment mentesítés és az ügynökségek közötti mentesítésnek vannak bizonyos szinergiája. Úgyhogy kérem szépen, hogy vegyük előre a Grandborn jelentést. Hogyha ezzel egyetértenek a kollégák, akkor ezt megtehetjük meghallgatjuk Izabelt, és meghallgatjuk utána önt a, az ügynökségről. Rendben van így? Jó, akkor Izabelnek adom meg a szót a költségvetésről, és aztán utána következnek az e, ügynökségek. És aztán Zsezin következik az ügynökségekről, Gezine. Köszönöm szépen! A 2011-es mentesítésről van szó. Szeretnék köszönetet mondani a koncertbizottságnak, köszönöm szépen a titkárságnak és a szolgálatoknak a a segítségét. Néhány elemet szeretnék itt kiemelni. A Költségvetési Bizottságban most folyik a vita a kötelezettségvállásról és a kifizetésről. Az ötös pontot szeretném kiemelni. Itt a 100%-os kihasználásra került sor a kifizetési előrendszatok esetében 98%, az előrendszert kötelezettségváltozás esetében 100%, úgyhogy ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a saját nemzeti költségvetésükből a finanszírozást minél hamarabb megtegyék, természetesen figyelembe véve az európai szabályokat. A második dolog egy olyan dolog, amit említettem, és sajnálatomat fejeztem ki ezzel kapcsolatban, nem kaptunk információt a 2011-es, az előrendzetok 2011-es felhasználásáról, ami a közlekedés biztonságát illeti. Nagyon sajnálom, hogy ezzel kapcsolatban nem kaptunk információt, nem tudom, hogy miért van ez így, és a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az a tény, hogy nagyon jó volt a felhasználás a fenntartható és szociális európai turizmus terén, felhasználási szint kiváló volt, és szeretnék emlékeztetni a bizottság korábbi ajánlására, amely több éves turisztikai programra adó, adott programjavaslatra vonatkozó, vonatkozott, úgyhogy ezt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy nyújtsa be ezt a többéves turisztikai programot, azt javaslom tehát, hogy adjuk meg a mentesítést az általános költségvetés végrehajtásával kapcsolatban, mind a mellett, hogy néhány megjegyzésem azért volt ezzel kapcsolatban írásban, azt mondok, megkapták, és most ezt szóban kiegészítettem. Köszönöm szépen, Dunán asszony, Meissner asszony, következik az ügynökségekre. Ja, vielen Dank. Hát köszönöm szépen. A kérdés az, az hogy jobb lenne, hogyha az árnyék előadó beszélne, utána az ügynökségekről elmondom én is a véleményem. Teljesen egyetértek az árnyék előadóval. Jónak tartom azt, hogy a tagállamokhoz kéréssel forrunk a tentékkel kapcsolatban, hogy ez központi jelentőségű, már régóta harcolunk a CEF-nél is. Ezért a idegenforgalomnál pedig nem lehet egyszerűen ezt eleget hangsúlyozni, hiszen ezek több éves programot jelentenek. Az ügynökségekkel kapcsolatban pedig nézzük az EMZ-t először, hiszen ez ugye maga a terv. Az EMZ-nál ugye az van, hogy a mentesítést mindenképpen meg kellene adni. Egy picit csodálkozom azon, hogy az EMZ-nak olyan feladatai is vannak, ami fontosnak tartunk, és nagyjából 5% titkos üresedés van még, tehát nincsenek alkalmazottak, hogy, hogy. Ha ennyi a munka, akkor az ember feltételezni, hogy mindenhova felvettek már embert. Fontos a jövő szempontjából az is, hogy további feladatokat fog az ENZA átvenni, tehát a jövőben a forrásokat is biztosítani kell. Fontosnak tartom ezen kívül azt is, hogy a bizottság, ezért is vettem be, a több éves pénzügyi keretben a tengerek szennyezésére vonatkozó előírásokat is bevegye. Ezt ugyanolyan fontosnak tartom. Az emzával kapcsolatban általánosságban úgy mondjuk, hogy megadjuk, támogatjuk, hogy megadjuk az, a mentesítést az európai számvevőszék rendkívüli jelentése azonban nagyon érdekes volt, hiszen a munkatársak közti konfliktusról szólt. Úgy tűnik, hogy erre vonatkozó etikai kódex nincsen. Ez nem lehet, hogyha valaki az Airbusnál dolgozott, akkor utána az easz hoz kerüljön, és mégis az Airbus értékelje. Ez egyszerűen lehetetlenség tehát hogy az Airbus értékelje utána a munkájában. Ez lehetetlenség, úgyhogy a, az értékelés során éppen ezért az EAS munkája volt a legalacsonyabban értékelve. Azt mondjuk, hogy végre sikerült egy etikai kódexet kidolgozniuk, oktatást is biztosítanak, és az éves nyilatkozatokat is leadták már a vezető pozícióban lévők. Úgy tűnik, hogy elindultak a javulás útján az EMSA és az EASA szempontjából egyaránt fontos. Ez fontos ez a, a tengeri biztonság és a légiforgalom biztonsága szempontjából erről. Most nézzük a, az EA-t, ami a vasúti ügynökség. A vasúti ügynökség úgy, mint legutóbb is, a legbonyolultabb, mondhatjuk ezt, az, az ügynökségek értékelésénél. Már legutóbb vonakodtunk, hogy megadjuk a mentesítést, elsősorban a korábbi évek forrásainak átvitele miatt. Egyértelmű javulás van azonban, hiszen szóltunk emiatt. De még mindig nem jó az eredmény. Éppen ezért foglalkozni kell ezzel, én is foglalkoztam ezzel, talán sárga kártyát felmutatni. A bizottság jelesleg javaslatot arra kíván tenni, hogy az ügynökség szerepét erősítsék. Természetesen az Európai Vasúti Ügynökség a határok nélküli európai vasúti tér létrehozásában központi fontosságú, ezért a mentesítést meg kellene adni, de egyértelművé tenni, hogy továbbra is nyomon követjük azt, hogy ez az eljárás, a költségvetés eljárás hogyan folytatódik a jövőben. Folyamatosan nem lehet ezeket a hiányosságokat elfogadni, még hogyha javult is a helyzet. Végül pedig a CEZA, ez rövid lesz, nagyon fontos a légiforgalom irányítási rendszer szempontjából. Az egységes európai légtér számára is fontos. Feltűnt, hogy 93 bocsánat, 39 hely volt, állás volt, de csak 34-et töltöttek be. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy túl kevés a munka, és ezért nem vettek fel, vagy más oka van-e. Általában véve, hogyha valaki felesleges, akkor azt szoktuk mondani, hogy elbocsájtunk, és, vagy töröljük a helyet, és akkor meg, megtakarítunk némi forrást, de az, hogy a, az állások tíz helye üres, azt nem tudom, hogy mitől van, ezt szeretném megtudni. Általában véve minden ügynökségre vonatkozóan kijelenthető, hogy a számvevőszék a könyveket megfelelőnek találta, és éppen ezért a mentesítést a többihez hasonlóan itt is megkívánja adni. Köszönöm. Köszönöm. Hogyha jól látom, akkor Cez- a Cezárnál a gondolkozik a sárga kártyán, de nem egészen, az IAR-nél pedig már megadta, jól mondom? Szóval igen. Rike úr. Ah, Köszönöm, elnök úr. Az elnyékelődött tavó, elnyékelődött eh, tevő eh, Mise Danten eh, szeretném kimenteni, aki éppen a kap költségvetési vitáján tartózkodik. Ami pedig a bizottság mentesítéseit illeti, az árnyék előadónk támogatja ezt a mentesítést, és ennek a szabálytalanságnak az egyik legfontosabb oka az, hogy a bizottság nem veszi észre elég korán a visszatérítési hiányosságokat a kedvezményezettek részéről. A jogosultsági feltételek be nem tartásával kapcsolatban ezt is be kell venni a szövegbe. És örömünkre szolgál, hogy az is bekerült a szövegbe, hogy ezek a problémák egy nagyon sérülékeny időszakban gyengítik meg a költségvetést és jobban ki kell használni ezeket a forrásokat a közlekedési területen, és a közlekedés területén konkrét projekteket kell indítani az uniós források felhasználásával. A tagállamok számára a nemzeti költségvetésből is biztosítani kell kellő finanszírozást, és a következő többéves pénzügyi keretről folyó viták során az is egy érv az Európa ellenesek kezében, hogy nem kapták meg a szükséges forrásokat. És az, hogy hitelekhez is könnyebben férnek hozzá azok, akik megkapták ezeket a támogatásokat. A mentesítések a 2013-as költségvetésre vonatkoznak. A második mentesítés a hitelminősítőkre vonatkozik. Az árnyék előadónk először is köszönetet mond az előadónak az egyes mentesítésekkel kapcsolatban elvégzett munkáért. A néppárt azokat a mentesítéseket fogadja el, amelyeket a megbízhatónak ítélt ügynökségek számára ítélnek meg. És szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogyha szeretnénk elkerülni, hogy az ügynöksége kompetenciája csökkenjen, és egyébként a bizottság is abba az irányba halad, hogy a negyedik vasúti csomaggal a vasúti ügynökséget gyengítse, és ennek hatása lesz a költségvetésre is. Az ügynökségnek tehát a személyzete finanszírozására is megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie. A nemzeti munkaügyi ügynökségek nemzeti szinten, az európai ügynökségek pedig európai szinten nem tudnak emiatt megfelelően működni. És ahogy Bajszter asszony is mondta, a vasúti szektorban is kártyát kell kibocsátani fiatalok számára. Az éves költségvetés végrehajtás keretében már szinte a normalizálódás szintjén tart ennek az ügynökségnek a költségvetése. És azt gondolom, hogy a negyedik vasúti csomagban nem szabad meggyengíteni ezt a finanszírozást, hiszen nagyon komplex helyzetben vagyunk. És hogyha a maga a tendencia kedvező, akkor nem szabad nekünk sem hátralépni. nem látom annak sem indokát, hogy egy ügynökség ne kapja meg a támogatást, amikor mások az átláthatósági hiányosságok ellenére megkapták azt. Dantan úr, tehát az árnyék előadónak, tehát az az álláspontja, hogy az ügynökségeknek adjunk mentesítéseket. Köszönjük, Ajala asszony! Köszönöm, elnök úr. Én is Eiser asszonyt az árnyék előadó tevőnket helyettesítem. Neki is más feladata van jelenleg. Elfben egyetértünk azzal, hogy a kezelést jóvá hagyjuk 2013-ban a költségvetéssel kapcsolatban. De hogy Meissner kolléga jelentéseiben is szerepel. Ezekkel kapcsolatban csak annyit tudunk elmondani, hogy a Marco Polova kapcsolatban ez talán egy módosító része lehetne, hogy kimondjuk, hogy reméljük, hogy a jövőben megoldódnak ezek a programozással kapcsolatos problémák. Meissner asszony szövegében az az információkhoz ugyanúgy lehetne hozzáfűzéseket tenni, mint a Duran jelentés negyedik pontjában a számítási módszerekkel kapcsolatban. Ami pedig az ügynökségek kérdését illeti, tehát az ASZA ügynökséget, valamennyi közlekedési hatóság közül A Kokubu részéről Gabrabi úrnak a következő évre vonatkozó jelentésében szerepel tehát, hogy ennek az ügynökségnek a kérdése igen érzékeny a repülés biztonság szempontjából. Ezért ez a legsürgősebb feladat. De valamennyi ügynökségnek egységes kódexet kell majd alkalmazni a konfliktusok megoldására. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm azt az erőfeszítést, amit ebbe a fontos témába fektettek. A turizmus költségvetéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy meg kell erősíteni azt, amit a vasúti ügynökség már elkezdett. Tehát úgy, hogy azt az új javaslatok tartalmazzák. A lehető leghamarabb meg kell oldani a személyzeti kérdéseket. Szeretnénk, hogyha a jövőben erre az ügynökségre osztott feladatokat megfelelő pénzügyi feltételek mellett lehetne teljesíteni. Köszönöm. Uh, thank you, Chairman. Well, um, I do hate to bring to an end this Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy azt a nagy egyetértést meg kell, meg kell törnöm, de van itt egy általános pont, amit úgy látszik, hogy senki nem olvasott és nem említett az Európai Számbevőszék éves jelentésében, amely a tavalyi költségvetési ajánlásokról szól. Visszautasították a DASZ kiadását. Ez bizony kérdéseket vet fel különös tekintettel e, azokkal az elemekkel kapcsolatban, amelyeket itt olvasunk. Elnök úr, e, nincs ezzel semmi gond, hogy azt mondjuk, hogy, hogy e, kvantitatív értelemben minden rendben van a számvevőszék jelentése szerint, de mi a helyzet a minőséggel? Itt van előttem néhány mentesítési jelentés, hát itt a köz, kö, közlekedést egy kalap alá veszik az energiával és más témákkal, ami az auditált tranzakciókat illeti, úgy tűnik, hogy 59%-ban hibák merültek fel. Ez elfogadhatatlan. Évről évre itt ülünk és kritizáljuk ezt, és a végén mit mondunk? Na jó, hát jó, mindegy, ezért adjuk meg a mentesítést. Mindig ez a vége. Ez hihetetlen. Ezek az általános megjegyzéseim. Nos, konkrétan, ami az ügynökségeket illeti. Egyetértek Meissner asszony eh, hozzászólásával, az EASZ-val és az ERA-val kapcsolatban. Én igazándiból megint csak sárkalapot adnék nekik, mint ahogy ezt már korábban is tettük. Úgyhogy itt az ideje, hogy talán a sárgalap helyett piros lapot mutassunk fel, vagy adjunk. Én emlékszem, hogy itt a szakbizottságban volt egy vita arról, hogy milyen hatalmas igazgatási költségekkel dolgozik ez az ügynökség. A saját költségvetésének milyen nagy részét a, az igazgatási költségekre fordítja. Meissner asszony teljesen világosan és helyesen említette az, az érdekkonfliktus problémáját, és az EASA igazgatóságába való kinevezés esetén egy konkrét érdek konfliktusra hívtuk fel a figyelmet, nem kaptunk választ. Az EAR tekintve, ha megnézzük ezeket az ügynökségeket, mintegy tízezer ember dolgozik ezeknek mégsem látom azt, hogy az Európai Bizottság csökkentené a munkatársi állományt. Figyelembe véve azt, hogy milyen munkát végeznek ezek az ügynökségek, én azt gondolom, hogy meg kellene fordítani azt a trendet, amely már évek óta folyik, és mind a, mindig, amikor megpróbáljuk javítani a helyzetet, egyre rosszabb lesz. Attól félek, elnök úr, hogy a végkövetkeztetésem nem lehet más, mint az, hogy nem igazán látom annak az értelmét, hogy folytassuk ezt a színházat, és, és folyamatosan azt emlegessük, hogy ezt kritizáljuk, azt kritizáljuk, ezért nem értük egyet, azat nem értük egyet, de jóban adjuk meg a mentesítést. Köszönöm, mondja az elnök Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Az ügynökségekkel kapcsolatban általánosságokban hadd mondjam el, hogy a különböző problémák különböző ügynökségeknél különbözőképpen jelennek meg. A forgóajtó esete. Kiváló szakértőkre van szükség, de olyan szakértőkre, akik függetlenek. Különböző nyilatkozatban, amit hallunk, megjegyzésekkel mindennel együtt, óvatosan fogalmazva úgy mondhatnám, hogy ezekben nem állapítható meg az, hogyha valaki, aki mondjuk egy vasúti ügynökségnél vagy az EASA-nál dolgozik, el tudná egyértelműen rejteni a korábbi múltját. Szóval ez a fajta forgóajtó bizonyos ügynökségeknél erősen megvan, máshogy kevésbé lehetséges. Úgy gondolom, hogy viszont európai szempontokra van szükség, európai szintű döntésekre, amelyek nem csak bizonyos ágazatokat, bizonyos befolyásolásai tényezőket vesznek figyelembe kívülről. És ez óriási probléma. Az Európai Uniónak ez a renoméjába került, és éppen ezért azt szeretném, hogyha jobb, sokkal jobban figyelnének erre az ügynökségek. Szavama úr. Köszönöm, elnök úr. EPP árnyék előadójaként a mentesítésnél és a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnál nagyon hasznosnak tartanám, hogyha kicsit többet hallhatnék Meissner asszonytól e kérdésről, amit Blackburn úr mondott, az rendkívül aggaszt engem is. Itt végül is arról van szó, hogy végül is mi győzte meg önt. Ugye azt mondta, hogy az ERA volt a, a tavaly a leggyengébb ügynökség, és aztán szinte azon gondolkoztak, hogy, hogy piros zászlót, tehát nem adják meg a mentesítést neki, és most más a helyzet. Nem próbálok semmit a szájukba adni, csak kérdezem, hogy milyen tények győzték meg önöket arról, hogy a vasút ma már nem olyan probléma, mint tavaly volt. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót, hadd mondjam el, Az alkalmazottakkal kapcsolatban ez nyilvánvalóan mindig is probléma, ugyanúgy, ahogy az is, hogy hogyan nevezik ki őket. A módja aggaszt engem is, mert kicsit egy ilyenfajta mm, zárt világnak tűnik, hogy ki kapja meg a munkát ha valakinek operatív tapasztalata van a vasutakkal, vagy légitársasággal, vagy bármivel, nos, úgy tűnik, hogy akkor a legjobb mód ő lenne, nem pedig, hogyha valakit kivennénk a kedvence kosarából, és benyomnánk az egyik ügynökségbe. Úgyhogy engem ez aggaszt. Toszman úr a bizottság nevében egy ügynökség sárgalappal, egy, ahol sárgalapot gondolkoznak, hogy adjanak, és fenntartások a staffával kapcsolatban. Illetve azzal, hogy hogyan vette, hogyan nem vette fel az alkalmazottait. Meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm az előadóknak, az árnyék előadóknak az általában véve pozitív véleményt és köszönöm a kritikus kérdéseket is. Gondolhatják, hogy a kérdések, amelyeket felvetnek, nem teljesen idegenek számunkra. Ha lehet, akkor követem a vita nyomát, és az általános költségvetéssel kezdem én is, és aztán majd megvizsgáljuk közelebbről az ügynökségeket, néhány magyarázatot és további kérdést a vitában felvetnék. ö, megválaszolnék. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy 2009-ben a a közlekedési biztonságra vonatkozó alacsony kötelezettségvállalások voltak. 10-11-ben már sokkal jobb volt a helyzet, tehát 86 és 95 százalékosak lettek. Úgy gondolom, hogy visszatértünk a helyes útra, és majd el, azt is el fogom mondani, hogy a pénzzel hogyan jártunk el. De tehát ezt is nyomon követjük, figyeljük. Az ügynökségekkel. Az EMSZA az első. A dilemmát megfogalmazva a válasz részét is, a válasz részben már meg is adta az üresedésekkel. Az intézményeink, parlament, bizottság, az összes többi általában 2-3 százalékos megüresedéssel dolgozik, ez teljesen normális, mert mire felvesznek valakit, azért az időbe telik. Az EMSZA esetében ez az 5 százalék, és a Cezánál valóban magasabb, tehát ez a plusz 2 százalék azért fogadható el, mert ezek nagyon speciális elvárásokat jelentenek ezek a munkahelyek, és nem is központi helyre, Európára. Úgyhogy a felvétel, a folyamat maga tovább tartozik. Ez a magyarázata az 5%-nak, amit persze csökkenteni lehet és kellene is, de hát, mint mondtam, rendkívül speciális munkakörökről van szó. Az ügynökségek életében és a felvételeknél az is lehet, hogy általában átmenetileg bizonyos időszakra veszik fel az embereket három-öt évre, és amikor ez letelik, akkor egyfajta törés van, fluktuáció. Ez magyarázza azt, hogy időről időre a megüresedések aránya aggasztónak tűnhet, de azt utána újra meg feltöltik. A Cezánál valóban meg fogom nézni majd az illetékes operatív szervel és a parlamentnek majd utólag meg fogom adni a magyarázatot. A 10% az tényleg túl magas ahhoz képest, hogy működőképes ügynökségre van szükség. Az EMSZ-val kapcsolatban pozitívumnak tartjuk azt, hogy a finanszírozási javaslat tulajdonképpen elkészült, a jóváhagyási eljárás szakaszában vagyunk, aláírása is kerül majd. Az ázával kapcsolatban önök is helyesen tudják, és ezt feljegyeztük, hogy a felmerülő problémákat követően az ügynökség és a bizottság igen gyorsan lépett, és minden ügynökséggel kapcsolatban elmondhatom, hanem az energia, a költségvetési felügyeleti ügynökségekre is, hiszen ezek is hozzám tartoznak. Az, in, az az intézményközi felfogás, amelyet önök a tanácson és a bizottsággal együtt elfogadtak, nagyon sokat segít hiszen ezzel emlékeztethetjük az ügynökségeket az alapszabályokra, és mindenkit biztosítatok arról, hogy a mi területünkről ezt az üzenetet mindig átverjük. Az ERA a következő. Teljesen egyetértek. Azzal a véleménnyel, hogy az egyéves megítéléseket valóban ki kell fizetni. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy az erre évről évre javult. Most már kielégítő a végrehajtási arány, és a főigazgatóságnál is most valóban úgy véljük, hogy jövőre akár még jobb adatokat is tudnak majd produkálni. A vita természetesen rendkívül széles, és elnök úr anekdotikus értelemben említette hogy mi is forog hoz, kockán, vagy miről is van szó, amikor növekszik az ügynöksége alkalmazotti létszáma. A 2013-as költségvetési tervezetben a bizottság kihangsúlyozta, hogy az egyszázalékos alkalmazotti ügynökség az ügynökségekre is kell, alkalmazotti csökkentés az ügynökségekre is vonatkozni fog. A bizottságon belül Természetesen vita van arról, hogy ez minden esetben igazolható-e, de végül is az lesz, hogy az ügynökségeknek is el kell fogadni ezt eh, az előírást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Eh, Durán úr, kíván szólni? Köszönöm szépen a hozzászólásokat az árnyék jelentéstevőktől, és köszönöm, hogy az Európai Bizottság külön figyelmet fordít erre, különös tekintettel a biztonságra. Ez nagyon fontos. A 2011-es mentesítésről beszélünk, ugye? Úgyhogy azt hiszem, hogy elfogadhatjuk ezt a jelentést, és ezt az általános mentesítést megadhatjuk a bizottságnak. A Messner úr asszonyt támogatom, Evás úr igaza van, ami az érdekkonfliktus továbbra is nagyon fontos probléma az ügynökségekben. Nagyon nehéz szakértőket találni az intézményeken kívül, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a mentesítés során. Ez központi jelentősége jövőre nézve, ami emlékezzenek csak vissza az élelmiszerbiztonsági ügynökségre, ott is ennyit foglalkoztunk ezzel. Köszönöm szépen! Mászner asszony, köszönöm szépen. Ami elhangzott azzal kapcsolatban, Tulajdonképpen úgy igazolva érzem a véleményemet, szeretnék utalni arra, hogy a függetlenség persze nagyon fontos, 100%-ban azonban ez nem lehet megvalósítani, de mégis törekedni kell rá, nagyon fontos, hogy az ügynökségek működjenek. Ami a Cezár programot illeti, sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem tudtak 10%-ot betölteni, hát hogyha tényleg nem szükséges meg betölteni ezeket az álláshelyeket, akkor hagyjuk, nem lehetne ezt megspórolni. Nagyon fontos, hogy megtakarításokat érjünk el, ugye az egységes európai égbolttal indoklunk mindent itt a Cezárnál, tehát mondhatjuk azt, hogy mivel ilyen sokáig nem töltöttük be ezeket a helyeket, nincs is rájuk szükség, azért ezt jó lenne tudni. Ami az vasúti ügynökséget illeti, én is egy kicsit haboztam, mert már korábban árnyék, az egyik árnyék jelentéstevő azt mondta tavaly, hogyha az éves költségvetést nem tartjuk tiszteletben, és állandóan eszközátvitelt átvisszük a pénzeket egyik évről a másikra, ez nem megfelelő. Na most javult ezért a helyzet, ezt el kell mondanom. Én azt javasoltam, hogy adjuk meg a mentesítést, és ahogy Réki úr is mondta, az alelnökünk, az, az ügynökségnek több feladata lesz, és természetesen mondhatjuk azt, hogy hát eh, ezen további eh, feladatokkal eh, jobban kell működnie. Én jövőre akármilyen feladatot kapok, én nagyon is oda fogok erre figyelni, és figyelemmel kísérem ennek a, az erának a sorsát, mert mindig is hát egy problémás ügynökségnek számított ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy minden kérdésünket megválaszolták. főleg ami a betöltött posztokat illeti. Én továbbra is azt gondolom, hogy a ö, problémás a, ö, a munkatárs felvételi folyamat. Az Európai Bizottság a kritériumokat továbbítja az ügynökségnek, és ezzel tulajdonképpen már előre meghatározza, hogy ki a legjobb erre a posztra. Hogyha valaki nem beszél 27 nyelven, teljesen mindegy, hogy mennyire jó mérnök, nem kapja meg a posztot, és fordítva is igaz ez hogyha valaki kiválóan beszél, nem tudom hány nyelvet, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire jó mérnök vagy nem jó mérnök, megkapja a posztot az eránál, vagy bármelyik másik ügynökségnél. Hát azért ezek a problémák fontosak, azért gyakorlati szakembereknek kellene a vezető szerepet betölteni, nem tisztviselőknek. Jó, jó, jó. Januárban szavazunk mind a két jelentésről és december 12-ig lehet módosításokat benyújtani, és januárban szavazunk. Jó. Következő napi rendi pont. The commission is not here. Okay. Just arriving. I don't know. Uh, well, if he's just arriving, we'll go ahead because if I give the members a 10-minute comfort break, they won't come back. Nem nem fogok a kollégákat elengedni most 10 percre, mert akkor nem fognak visszajönni a delegált jogi aktusokról szóló vita témájában, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak. Ez itt a bizottság? Philip's having the 10 minute break anyway. Látszik, mégis lesz 10 perc szünet? 5 minutes. Yeah, it's at 5 they say. I mean, it was scheduled at 5. I don't know why they have not Okay, well, I'll just, I will have to... Jó. Meg kell várnom az Európai Bizottság eh, képviselőjét. Öt, ötig várunk. Nyilván én fogom megírni ezt a jelentést, eh, de hát eh, ez a hivatalos eljárás 15 perc szünet.

Okay, colleagues, see. Kedves kollégák, megérkezett a bizottság képviselője. A következő napirendi pont az első delegált jogi aktus bemutatása az ITS irányelvvel kapcsolatban. A MOVE eh, főigazgatóság eh, képviselője fog nekünk beszélni. Alapvetően csak annyit mondanék el, hogy mindenkit tájékoztassak. Ez az első a parlamentnek benyújtott delegált jogi aktus, ami a közlekedés és turizmussal foglalkozó szakbizottság elé került. Ez az interoperábilis EU szinten működő tehát az e-call. Az intelligens közlekedési rendszerekről van szó Európa szerte. Ennek az irányelvnek a hetedik cikkével kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ez kérte, felhatalmazta fel a bizottságot arra, hogy delegált jogi aktust fogadjon el az EU működéséről szóló szerződés rendelkezései értelmében. A delegált jogi aktus kapcsolódik a közbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növeléshez is, amelyel összhangban a bizottság egy kezdeményezést fogadott el, amit kollégáink, parlamenti kollégáink mutattak be. Köszönöm a bizottságnak, hogy elfáradtak hozzánk, hogy bemutassák nekünk ezt a delegált jogi aktust, és köszönjük az elvégzett munkát is. Rendkívül intenzív információs dokumentum csere zajlott, a nemzeti szakértőkkel is fogunk még beszélni a specifikációk előkészítésével kapcsolatban, ide is meghívták a szakbizottságot. Először a bizottságnak szeretnék szót adni, utána pedig a képviselők szólhatnak majd hozzá. Tehát kiérkezett a bizottságtól. Elnézést kérek, mondja az elnök, mutatkozzon be, nem tudom sajnos a nevét. Köszönöm, elnök úr, Olivia Nidi vagyok, a MÚV főigazgatóságtól, az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, hogy már ilyen korán lehetőséget kaphattunk arra, hogy bemutassuk önöknek ezt az első delegált jogi aktust, amelyet az ITS irányelvvel kapcsolatban készítettünk el. Ez az első ilyen jogi aktus, de ez nem ismeretlen már az önök számára, hiszen ezzel a témával már foglalkoztak önök is. A parlament erőteljesen érdeklődik ez iránt a téma iránt, és jelentősen támogatja is azt. Azt mondhatnám, hogy egy egész évtizedet elvesztegettünk azzal, hogy próbáltuk az Európai Unióban erőltetni ezt a témát. Ezután legalábbis remélem, hogy végre olyan szakaszban vagyunk, hogy ezt az új technológiát beépíthessük a járművekbe. A javaslat bizonyára ismerős lesz önöknek, hiszen nagyon szigorúan, pontosan követtük azt a jelentést, amelyet önök elfogadtak. A júliusban elfogadott jelentésre önök is hivatkoztak mind parlamenti képviselők, mind pedig Kor úr részt vett ebben a munkában, és próbáltuk őt is minél jobban bevonni a megbeszélésekbe. Ez a javaslat egy trilógus első állomása, amelyet be fogunk mutatni majd az Európai Parlamentnek is. Ez a három intézkedés a közbiztonságért felelős pontokat tárgyalja, és ez lehetővé teszi a tagállami hatóságoknak, hogy tudják, milyen fajta specifikációkat kell belevenniük abba a többféle rendszerbe, amit bevezetnek, annak érdekében, hogy ezeket a hívásokat az egész területükön kezelni tudják. Mi csak a feltétlenül szükséges specifikációkra térünk ki. Az elhelyezkedés, a jármű iránya, annak legfontosabb adatai, és természetesen azzal az eszközzel is foglalkozunk, ami a vezető, illetve a biztonsági szolgálatok közötti kapcsolatot teszi lehetővé, amelyen keresztül kommunikálhatnak, és melynek révén az utóbbi megtudhatja a baleset vagy esemény részleteit. A jövő évben kerül majd sor arra, hogy kidolgozzuk, mire kötelez bennünket az ITS irányelv. Amint elfogadásra kerülnek a specifikációk, olyan helyzetben leszünk majd, hogy jogszabály javaslatot alkothassunk. Valószínűleg ez is egy irányelv lesz, és ez fog ennek a végrehajtási oldalával foglalkozni. Ebben az irányelvben, ami egy bizonyos ponton majd az Európai Parlament és a tanács együttdöntési eljárásának alapját fogja képezni. Nos, hát ennek során ismét lehetőség nyílik arra, hogy az egyes modalitásokat megbeszéljék, és a lehető leggyorsabban működésbe hozzák ezeket a szolgálatokat. Ez szerepelt konkrétan az önök jelentésében, amit júliusban fogadtak el. Az Európai Bizottság két másik szolgálata is aktívan foglalkozik ezzel a témával. Balom Hona DG Connect-től érkezett kolléga foglal helyet. Ők pont azzal foglalkoznak, hogy a mobil távközlési szolgáltatók milyen munkát végeztek ezeknek az ajánlásoknak az alapján. Tehát, hogy hogyan készítik ők el ezeket a specifikációkat az ilyen szolgáltatások kezelése érdekében és szorosan együttműködünk a vállalkozásért felelős főigazgatóság képviselőivel is. Bizonyára önöknek is örömére szolgál az, hogy a DG Enterprise figyelemmel kíséri ezt a kérdést, és szeretnének olyan jogszabályt alkotni, ami konkrétan az e foglalkozik, ugyanis ezt tenni lehetővé, hogy ezeket a funkciókat valamennyi olyan járműbe beépítsék, amelyet az Európai Unióban gyártanak. Remélem, hogy jövő év elején eljutunk odáig, hogy ezek a különféle jogszabály darabkák, amik az e-callhoz kapcsolódnak, már elkészüljenek, és ezután lehet majd konstruktív vitát kezdeni az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal. És remélem, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy még ebben a parlamenti ciklusban le tudjuk zárni ezt a munkát, és minél gyorsabban elindíthassuk ezt az igen fontos szolgáltatást. Köszönöm. Okay, Mrs. Lichtenberger. Lichtenberger. Herzlichen Dank äh, für Ihre Ausführungen. Ich Köszönöm szépen a fejtegetéseket, még nem igazán tudtam az egészet átolvasni, ugye gyorsan olvasok, de ennyire gyorsan mégsem. Felmerül még néhány kérdés itt számomra. Először is, hogy lehet elkerülni azt, hogy technikai monopólium, monop póliumot hozunk létre, ami a technikai specifikációkat illeti. Fontosnak tartom azt, hogy az, hogy az interoperabilitás valóban megvalósuljon, annak érdekében, hogy ne itt Európában egy koncern uralja az egész piacot. Ez az egyik dolog. A másik, ami az országok által, tagországok által rendelkezésre bocsátott infrastruktúrát illeti, hát nagyon nagy nehézségek vannak. Nem tudok pozitív tapasztalatokról beszámolni, hogyha minden szolgálatot központosítanak, ahol a, a, a sürgős hívások, vészhívások befutnak, előfordul, hogy egy balesethez akár öt, öten is kimennek, és ez azért van, mert nem jól szervezték a munkát, vagy aztán senki nem megy ki a balesethez, az meg ugye megint nem jó. Úgyhogy nagyon sok nyitott technikai kérdés van még itt ezen a területen, és látják, hogy a hatástanulmányt nagyon nehéz elvégezni, pontosan azért, mert a technikai előfeltételek főleg az installációk tekintetében a tagállamok részéről kell, hogy megvalósuljanak, és ez még nem egészen sikerült. Egyes kísérleti projektekben lesz hallottam, hallomásból tudom, kérem, hogy ezt erősítsék meg, vagy, vagy, vagy mondják el, hogy nem így van, azért, mert nem valósult meg egyes esetekben még az adatvédelmi szabályozás, az adatvédelem nem biztosított, úgyhogy nagyon sok nyitott technikai kérdés van még itt számomra. Nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ilyen gyorsan haladni, mert egy dolog biztos, az installációk és ezeknek a szolgálatoknak a központosítása, például a mentőszolgálat esetében, egyes államokban ugye decentrálisan szervezett mentőszolgálatok működnek, hogyha professzionális, központosított mentőszolgálat lesz, akkor ezt államilag kell szervezni és finanszírozni. És ez az egyik legnagyobb probléma Kérem, hogy e, kérdezem, hogy erre utaltak-e a hatástanulmányokban. Nagy viták folytak ezzel kapcsolatban a mentőszolgálatról. És azt gondolom, hogy ugye itt az installációk milliókba kerülnek, és a tagállamok hát nem igazán állnak jól anyagilag, ez neheze, nehe, megnehezíti a dolgot. Persze az önkéntesség továbbra is él, azonban fontosnak tartom, hogy európai szintű, Európa szerte működő sztendereket valósítsuk meg, és a 112-es hívószám működjön. Minden esetre itt kvázi jogszabályi előfeltételeket kell először biztosítani. Szerelova asszony következik. Ön az ITRE jelentéstevője, jól tudom? Pane předsedo, já jsem nebyla spravodajkou pro ITRE, ale pro výpo, Nem én voltam az ITRE jelentéstevője, hanem az IMCO jelentéstevője voltam. Minden esetre köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak e- azért az első jogszabályi javaslatért, azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy egy technikai szakértői csoport mm, dolgozik 2011. októberre óta ezen a témát, úgyhogy mindenféle technikai hatás minden apró részletét megvizsgálják az egyes tagállamokban. Az asztalon lévő javaslatok az Európai Parlament nagy többség által elfogadott jelentésnek megfelelnek, amelyet nyár elején fogadtunk el. A 112-es e-call rendszerről volt ebben szó, és ezt 2015-re szeretnénk megvalósítani. Hogyha ezt kívánjuk elérni, akkor a közbiztonsági válaszadó pontok rendszerét modernizálni kell. A jelentésnek megfelelően, és annak megfelelően, amit Lichtenberger asszony mondott, ennek a az e, e, intézkedésnek a költségeit illetően. most mindezt a nemzeti feltételekkel harmonizálni kell. És ez úgy történik, hogy a költséghatékonyságot tartjuk szem előtt. Ha jól tudom, a több százezer, vagy több tízezerről, akár milliókra rúghat a válasz központoknak a modernizálása. Minden esetre, akármennyibe is kerül, nagyon-nagyon jó beruházás ez. Azt gondolom, hogy ez a jogszabály alkotási lépés az első lépés egy hosszú folyamatban. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az, a, az amit, amit a leginkább várunk, ez az e-call rendszernek a, az, a járművekbe való beépítése. Ez rendkívül fontos e, kísérleti projektek is folynak ezzel kapcsolatban, az autógyártókkal kell itt e, egyeztetni ezzel kapcsolatban. Itt a határon átnyúló interoperabilitás és egyéb témák is felmerülnek. Az első konferencia, amely erről szólt, Zágrában volt három héttel ezelőtt, és annyit kell mondanom, hogy minden tagállam intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel, Úgyhogy azt remélem, hogy a 2015-ös határidőt be tudjuk tartani. Elnök, mielőtt folytatnánk, hadd mondjam el, hogy hogy működik ez a dolog. Ezt a delegált jogi aktust 2011. november 26-án kaptuk meg, a titkárság előkészítette a szöveget, ezt át, átadták a közlekedési biztonság, bizottságnak. Két hónappal áll rendelkezésünkre, hogy ellent mondjunk. Ezt a parlament kezdeményezésre, vagy tanács kezdeményezésre meg lehet hosszabbítani. November 26-án kezdődik tehát a két hónapos határidő számítása. Hogyha a delegált jogi aktus elfogadását ellenző állásfoglalási eh, kezdeményezést akar valaki indítani, akkor ezt december 21 előtt kell megtennie. Azért mondom ezt, mert itt megint az ITS-ről kezdünk eh, vitázni a delegált jogi aktussal ellen eh, pontként. A parlamentnek két hónapja van, eh, ez november 26-án kezdődött ennek a két hónapnak a számítása, hogyha valaki állásfoglalási tervezetet akar a plenárison benyújtani, amely a delegáció aktus elfogadása ellenzését tartalmazza, ezt december 21-e előtt kell benyújtani. Meissner asszony. Ja, das ist vielleicht gut. Danke schön, das nochmal gesagt zu haben. Köszönöm szépen, hogy ez így még egyszer elhangzott akkor ez most pont olyan, mint hogyha előről kezdenénk az egész igénylését. Nem tudom, hogy formálisan az eljárás mi lesz a hivatalos, de december 21-ig már nincs sok idő, ha addig kell reagálni. A két hónap, mondjuk az év vége miatt amúgy sem lett volna sok, úgyhogy ez az ok annak, hogy nem tudtuk még elolvasni. Persze, általában véve Elmondhatjuk, hogy mindannyian támogatjuk az ITS-t, az intelligens közlekedési rendszereket, de azt is meg kell gondoljuk, hogy mit jelent akkor az, hogyha a kezdeményezéseket ehhez leadjuk. Nem annyira a monopólium miatt vannak fenntartásaim, hiszen a piacon lesznek majd szolgáltatók vagy kínálók, és a monopóliumokat a piac amúgy is el akarja majd kerülni. Ez tulajdonképpen a az akaratunk ellen nem hagyhat. Amikor a scannerekről volt szó, akkor is egyetlen egy olyan szolgáltató volt csak, aki sugarakkal akarta ezt biztosítani, úgyhogy kiterjesztettük erre is. Tehát azt kell lássuk, hogy az adatvédelem biztosítva legyen, és amit már említettünk, a nemzeti sajátosságok figyelembevételére ügyelni kell az európai rendszer mellett. Igaz, amit Lichtenberger asszony mondott a mentőszolgálatoknál, Németországra is igaz. Ez önkéntes alapon működik, és hogyha ezt bármilyen formában veszélyeztetjünk egyfajta európai harmonizált eljárással, akkor kontraproduktív az egész. A közlekedés biztonsága számára és a baleseti mentéseknél is. Sok mindent figyelembe kell tehát vennünk. Végül pedig Szerintem minél hamarabb meg kell tudnunk ezt csinálni. Ma harmadika van, 21-ig, akkor 14 napunk van, hogyan reagáljunk? Ez kevés. Ha, ha két hónapot kérek még, akkor sem lesz két hónap a koordinátoroknak persze még akkor is meg kellene beszélni, hogy ezzel egyetértenek-e, és akkor beadni, és akkor eh, ezt csak azért mondom, hogy lássuk, hogy milyen nehézkes a folyamat. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván az, ami itt van, az annak a következménye, amit mi kértük. Mi ezt kértük, ezt hagytuk jóvá, erre vonatkozó törvénykezést, törvényi szöveget, jelentést írtunk. Most ha azt kérik, hogy tovább menjünk ezzel a dokumentummal, az ítélésekkel, hát általánosságban azt mondjuk, hogy menjünk. Ez az első dolog, ez nem a tartalom annyira, a szöveget azonban úgy gondolom, hogy el kell olvasni mindenféle nyugalomban, és akkor majd eldönthetjük, hogy mit csinálunk vele. De a bizottság szeretném, ha elmondaná, hogy mi a kapcsolat ezen delegált aktusok és az irányelv között, amely még csak jönni fog, amit bejelentettek jövő évre. Úgy gondolom, hogy itt technikai specifikációk is vannak, de feltételezem azt is, hogy ezek már megvannak. Ami pedig nincs, az az új törvényben fog, ö, jelenik majd meg. A kérdés tehát, hogy mi lesz a jogalkotással, az időzítésre gondolok, meg még néhány egyéb pontra talán erre vonatkozóan szeretném, hogyha néhány részletet elmondanának, és természetesen a kollégákhoz hasonlóan nekem is számos kérdésem van, például a tagállamok hozzáállásáról, hiszen a rendszerek eltérhetnek kismértékben vagy nagyobb mértékben, hogy, tehát hogy mi az országok, tagországok első reakciója erre a javaslatra és erre az időzítésre. Köszönöm. Bak úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy nem fogok eh, fenntartásaimat eh, hangot adni, és épp ellenkezőleg nagyon örülök annak, hogy eh, végre haladnak a dolgok, hiszen tíz évet átaludtunk, és nem hiszem, hogy a céljáról és a lényegéről beszélnünk kellene, hiszen erről már többet, többször tettünk. Amit erről most beszélünk, az igazából egy ilyen patchwork amit minden nagyobb autógyártó támogathat. Nem hiszem, hogy jó fejlemény lenne az, hogy mindenki a maga megoldását akarja viszont látni felajánlja, és hogy a kollégák mond, mondták, ezt kértük, ezt követeltük, és persze jogosnak tartom én is azt, hogy az adatvédelem, a nemzeti specifikus vákumok és az interoperabilitás is kerüljön be. De úgy gondolom, hogy összességét tekintve nagyon sok időt elpazaroltunk már, és előrébb kéne végre jussunk. Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Nem igaz. Hát persze, előrébb kell vinni a dolgokat. De 21-e, december 21, hogyha addig ellenvetésünket akarjuk bemutatni. Hát nagyon sok kérdés volt már ez szakbizottságban, tehát sokat tettünk fel, merre haladunk, merre haladnak a tagállamok, milyen az infrastruktúra, mi a gyártókkal a kérdés, a berendezéseikkel, készen állnak-e a berendezések, ki fogja működtetni 2015-re Úgyhogy mindannyian jó feltételeket akarunk, mindannyian szeretnénk, hogyha az európai vagy tagállamok utazása, a tagállamokban való utazások balesetmentesek lennének, de úgy tűnik, hogy nem volt még elegendő adatunk vagy ülésünk arra, hogy ezeket a kérdéseket mind megtárgyaljuk. Hova halad ez az egész? Nem minden tagállam fogadta el az ikót, vagy lépett be, nem azért, mert nem akarnák a biztonsági feltételeiket javítani, vagy a, a közúti feltételeket, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy vannak még olyan kérdések, amelyeket nem magyaráztak el teljes mértékben ennyi idő alatt. Tehát rengeteg nyitott kérdés van itt előttünk, de valóban még azt sem tudjuk, hogy merre halad az egész. És ez, hogy december 21 éig döntsünk, hogy letesszük-e az állásfoglalást, vagy sem hát, ez, sem, hát ez elfogadhatatlan. Én szerintem, elnök úr, azt, javasol, azt kellene javasoljuk, hogy ezt tárgyaljuk még tovább, és aztán majd meglátjuk, hogy merre. A 24-e az nem a bizottság dátuma, hanem mi mondtuk, a saját menetrendünk alapján. Bizottság, kíván válaszolni? Köszönöm, elnök úr. Talán röviden. Talán minden képviselő megbizonyosodik majd, ha megnézi a javaslatot. A javaslat nem kiterjedt, nem olyan, amely a, a technikai specifikációkat megváltoztatná, hogy mi legyen a járművekben, vagy milyen módon, milyen formában kell a, a közúti forgalomban a vészhelyzeteket kezelni és megszervezni a mentést, hanem arra, hogy milyen jellegű adatok és milyen jellegű válaszpontokat kell létrehozni ahhoz, és hogyan le kell sikeresen a vészhelyzet jelzéseket rútolni. A tagállamok a tagállamoktól azt várjuk el, hogy a végrehajt a tagállamoktól a végrehajtást csak akkor fogjuk elvárni, amikor majd feltehetően egy irányelvtervezet kapcsán elfogadhatóvá lesz az, hogy milyen útmutatók, milyen intézkedésekkel kell a tagállamoknak majd megszervezni a nemzeti vészhelyzet reagáló pont, vészhelyzetre választ adó pontjaikat, illetve a, a mentőpontokat. Tudjuk, hogy természetesen ezek a jelenlegi működési feltételek szerint rendkívül eltérőek a tagállamokban, de az is igaz, hogy az Európai Parlament részletes és világos formában elmondott kívánságát próbáltuk megfogalmazni, ennél sem többet, sem kevesebbet. Ez egy első lépés, egy első darab ahhoz, amire szükségünk van, és természetesen, ha önök december 21-ét rövidnek tartják, akkor természetesen mi hajladunk leszünk arra, hogy visszajöjjünk majd egy más napon, akár ide, vagy bilaterális formában megbeszéljük a, a fennmaradó kérdéseket. Köszönöm én is még egyszer megismétlem. Ha bárki vagy frakció olyan indítványt akar benyújtani, amelyet december 21-i indítvány elfogadás ellen hatna, ha bárki ki szeretné terjeszteni, el szeretné halasztani két hónapról négy hónapra a határidőt, akkor én azt javaslom, hogy a koordinátorok döntsenek erről. Berger kollega. Igen, köszönöm szépen, hogy kétoldalú találkozóra is lehetőségünk nyílik, hogy megbeszéljünk kérdéseket, de nagyon érdekes lenne a többi képviselő számára is az, hogyha hallhatnánk ezeket az érveket. Úgyhogy az, hogyha ezeket a dolgokat a bizottságon kívül beszéljük meg, azt nem találom jó megoldásnak, hiszen vannak olyan kérdések, amelyekről a többi tagállam adott esetben nem is tud. Azt szeretném sokkal inkább ezért, hogyha ezt a vitát, a kritikus megjegyzéseket eh, vagy a transzbizottságban, vagy a, a plenárisan beszélnénk, meg nem pedig ilyen külön üléseken. Hát ír, engem érdekel, hogy mi a helyzet Litvániában, meg Itáliában, Olaszországban, és nem csak Ausztria érdekel. És ezért eh, tartom ezt a fajta felfogást, bár köszönöm, kicsit nehézkesnek. Nagyon röviden hiszen nem a bizottság nevében vagyok itt, persze, csak hallottam, és a szövegből is világos, hogy ez olyan kérdésekről szól csak, amely nem az említett ellentmondásos kérdések. Ez majd később jön, akkor, amikor a jogszabály tervezett jövőre valamikor kijön, és nyilván azt majd megvitatjuk ebben a szakbizottságban. Nekünk most azt kell eldöltsük, hogy ezt a pusztán technikai jellegű kérdése, ezeket a technikai jellegű kérdéseket hogyan értékeljük, elfogadjuk vagy sem, ha nem, akkor ha igen, ha elfogadjuk, akkor van-e elegendő idő arra, hogy áttekintsünk, ha nem, akkor a bizottság hajlandó ide visszajönni, vagy személyesen tárgyalni, vagy a koordinátorokhoz, akárhogy. Nekem mindegy. Én persze alaposabban meg fogom nézni a szöveget, és hogyha szükségesnek tartom, hogy további információt kapjak, akkor meg fogom kérdezni, vagy önöktől, vagy a koordinátoroktól. Így van, érdemes elolvasni a, te, a szöveget, úgyhogy kérek mindenkit, hogy olvassa el a szöveget. Ez csak egy harmada a nagy ITS dokumentumnak mielőtt belevetnénk magunkat, és elsüllyednénk benne, és azt mondanánk, hogy ez nem kell, olvassuk el a szöveget. És akkor majd, ha úgy döntenek, akkor elhagyjuk, amely a parlament akarja. De, mint mondtam, rendre tűztük ezt a kérdést már. Minden képviselő Litvániától Görögországig, vagy akármilyen irában eljöhet és meghallgathatja a vitát és minden kérdésben ez a helyzet aznak ellenére, hogy egy csomó üres szék van előttünk. De mégis világos az eljárás, úgyhogy önökön múlik. A bizottságnak köszönjük, és akkor a koordinátorok ülését kezdjük meg.